Państwa... Hölgyeim és Uraim! Witam Państwa po przerwie. Köszöntöm Önöket. Most pedig e, áttérünk a szavazásra a Nunu Melu féle saját kezdeményezési jelentésről. A zöldség és gyümölcságazat helyzete Melu úr, parancsoljon, megadom önnek a szót. Elnök úr, elnézést, mondja az elnök, parancsoljon. Avrei una richiesta riguardo la lista. Elnök úr, a 123-as módosítóval kapcsolatban előterjesztettünk egy kérést. Itt úgy szerepel a szövegben, hogy a 91-es módosítótól függ ez, de a mi véleményünk szerint nincsen semmilyen összefüggés a kettő között, tehát a 91-es szavazásától függetlenül szavaznunk kellene a 123-asról. Én ezt jeleztem a titkárságnak, a titkárság azt a választ adta, hogy nem volt már idő frissíteni a listát, de igazam van, tehát én azt kérem, hogy elnök úr ezt a, ezt a módosítót szavaztassa meg mindenképpen a 91-estől függetlenül. Grazie. Sekretariat potwierdza pana a titkárság megerősítette azt, amit javasolt, az valóban így van, és úgy, tesszük, úgy teszünk, ahogyan javasolt az elnök úrnak adom, az előadónak adom meg a szót. Attól függően, hogy hogyan alakul ez a szavazás, szerettem volna két dolgot megjegyezni. Először is, ezzel a jelentéssel kapcsolatban mindenképpen olyan intézkedéseket akartunk javasolni, amelyek fellépnek a tisztességtelen gyakorlatokkal szemben a gazdálkodókra nézve. Erre utal a második bekezdés. Természetesen ezt támogatjuk, és a 90-es módosítót is, amely ugyanebbe az irányba mutat. A 86-88, illetve 92-es módosítóknál a néppárt tartózkodni fog, mert ezekkel nem értünk egyet, és ezt a jelentést összhangba hozzuk meg Guinness asszony javaslatával a különböző gyakorlatokra vonatkozóan tett terjesztett elő javaslatot, és elnök úr, szeretem volna megjegyezni azt is, hogy a néppárt és az SND egy kompromisszumos javaslatot elszett elő, a 8-as kompromisszumos módosító, az ECR és az ALDE pedig a 9-es kompromisszumos indítványt terjesztette elő. Miután egyeztettem az árnyék jelentéstevőkkel, a 8-asnál tartózkodni fogunk, és a 9-est fogjuk elfogadni az ECR részéről, azért mert ez egy nagyon fontos jelentés, és a maximális konszenzus mindenképpen hasznos lesz, és éppen ezért ezt a pozitív üzenetet szeretnénk megfogalmazni. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen. Most pedig akkor áttérünk a szavazásra. Elektronikusan szavazunk. 78-as módosító kézfelemeléssel, mellette ellene, köszönöm, elutasítva, 80 mellette, ellene, elutasítva. 79-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 77-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 81-es mellette, ellene, köszönöm, tartózkodás, ellenőrizzük, mert ez az én módosítom. Elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Köszönöm. 82 mellette. Az előzőt elfogadtuk. 82 ellene. Elfogadtuk. 83-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 84 mellette ellene. Köszönöm. Tartózkodás, elfogadtuk. 85-ös, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 85-ös második részét, megnyitom a szavazást. Zamika głosowanie. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ahogy az imént mondtam, elutasítva. 88-as, mellette, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva ugyanazzal a többségen, 86-os, mellette, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 87-es, mellette, ellene, köszönöm, tartózkodás elutasítva. 89 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ha úgy látom, hogy egyértelmű a többség, akkor meg se kérdezem, hogy ki ellenzés és ki tartózkodik. 90-es mellette, Köszönöm. Elfogadtuk. 91. Mellette. Köszönöm. Elfogadtuk. 92. Mellette. Ellene. Ellenőrizzük. 92-esről megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. odrzucono jednym głosem. Elutasítva egy szavazat, egy szavazatom múlott, 93-as mellette, ellene, elfogadtuk, elnézést mondja az elnök, 94-es mellette, ellene, elutasítva, 97-es mellette, ellene, elektronikusan Szavazzunk, megnyitom a szavazást a 97-esről. Zamykam głosowanie. Lezárom. Elutasítva. 95-ös. Mellette. Mellette. Ellene. Elutasítottuk. 96-os. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 98-as, mellette, ellene, Azt hiszem elfogadva, de ellenőrizzük inkább a 98-asat. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. Hatos kompromisszum. Elektronikusan szavazzunk. Hatos. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 103-as. Mellette készfelemeléssel elfogadtuk. Most pedig a kont 5-ös mellette, ellene, elektronikus szavazást kérek a kont 5-ösről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kont 8-as, mellette, ellene. Köszönöm. Ellene. Ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva bár nehéz a különbséget látni, 104-es mellette, elfogadtuk, 105-ös mellette, ellene, elutasítva, 106-os mellette, elfogadva, 115-ös 107-es, mondja az elnök, mellette, 107-es mellette, ellene, elutasítva. 115-ös mellette, ellene, elutasítva, köszönöm. 112 mellette, ellene, elutasítva. 110-es mellette, ellene, elutasítva. 111 mellette. Elfogadva. Köszönöm. 108-as mellette. Száz tizenhárom mellette, elfogadva. 117 tizenhetes rendben, mellette, elfogadtuk. 116-os mellette ellene Elnézést, mondja az elnök. 118-as következik mellette. Ellene. Elfogadtuk. 114-es mellette ellene elfogadtuk. 119 mellette elfogadtuk. 120 mellette elfogadtuk. 121 mellette elfogadtuk. 122 mellette, ellene, elfogadva. Ellenőrizzük, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a 122-esről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 123 123, ugye? Mellette. Ellene. Okafogyottá válik. 124 mellette. Elfogadva. 125 mellette. Elfogadva. 126 mellette, elfogadva. 127 mellette, elfogadva. Kont 6 mellette, elfogadva. 129 mellette, 129 mellette, ellene, elutasítva. 130 mellette, elfogadva. 131 mellette, elfogadva. 84 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 84-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 132 mellette. Elfogadtuk. 133 mellette. Elfogadtuk. 134 mellette. Elfogadtuk. 135 mellette. Elfogadtuk. Kont 7-es mellette. Ellene. Elutasítva azt hiszem, de inkább ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A kont 7-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 136-os mellette. Elfogadva. 137 mellette. Elfogadva. Kont 9 mellette. Ellene. Azt hiszem elfogadtuk, de a kont 9-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 140-es, mellette, ellene, elutasítva. 139 mellette, ellene, elutasítva. 142 mellette, mellette, ellene. Ellenőrizzük a 142-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 144 mellette. Elfogadva. 138 mellette, ellene, elutasítva. 145 mellette, elfogadva. 146 mellette, ellene, elutasítva. 143 mellette, elfogadva. Kont 14 mellette, ellene, elutasítva. 147 mellette, elfogadva. 148 mellette, ellene. Ellenőrizzük. 148, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 149. Mellette. Ellene. ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 150 mellette. Ellene. Elutasítva. 151 mellette. Elfogadva. 152 mellette Elfogadtuk. 153 mellette. Elfogadtuk. 157 mellette. Elfogadtuk. 154 mellette. Elfogadtuk. 155 mellette. Elfogadtuk. 156 mellette. Elfogadva. 158 mellette elfogadva. 159 mellette, elfogadva. 160 mellette, elfogadva. 161 mellette, elfogadva. 168 mellette, ellene, elutasítva. 165 mellette, ellene, elutasítva. 171 mellette, elfogadva. 164 mellette, az elnök azt mondja 170-es mellette, elfogadva. 163 mellette. Elfogadva. kettő mellette. Ellene. Elfogadva. 172 mellette. Ellene. Elutasítva. 173 mellette elfogadva. 174 mellette ellene. Ellenőrizzük a 174-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 175 mellette. Ellene. Elutas, elfogadva. 176-os mellette. Ellene. Elfogadva. 180 mellette. Ellene. Elutasítva. 179 mellette elfogadva. 177 mellette, ellene, elutasítva. 181 mellette, ellene, elutasítva. 182 mellette, elfogadva. 183 mellette, elfogadva. 184 mellette, elfogadva. 185 mellette, elfogadva. 187 mellette, ellene, elutasítva. 189 mellette, ellene, elfogadva. 186 mellette, elfogadva. 188 mellette, elfogadva. 190 mellette, elfogadva. 7-es kompromisszumos indítvány, elektronikusan szavazunk. Ezekről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. To jest za poprawką 193. 193. Mellette, ellene. Tehát elutasítottuk. 9-es kompromisszum következik. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 197-es mellette. Ellene. Elutasítottuk. 198, két részben szavazunk első rész mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan a 198-as első részéről, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene elutasítottuk. 200-as mellette ellen, kérem, hogy ki van mellette. Igen, elfogadtuk. Kont 15 mellette. Ó, elnézést, ez oka fogyott úgyhogy ez kimarad. 204-es mellette, köszönöm, elfogadtuk. 201-es mellette, elfogadtuk. 200 203. Kto jest za...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 Elektronikusan ellenőrizzük a 205-öst. Megnyitom a szavazást. A 202-es az okafogyottá vált. Lezárom a szavazást. A 205-öst zártam le. Elfogadtuk, 206-os mellette, ellene elutasítottuk. 207 mellette elfogadtuk, köszönöm, 208 mellette elfogadtuk, 209 mellette elfogadtuk, köszönöm, 210 mellette ellene elutasítottuk. 211 mellette elfogadtuk, 2012 elfogadtuk, kont 10 mellette, ellene, elutasítva. Kont 11, ellenőrzést kérnek, jó, akkor ellenőrizzük a kont 10-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Kont 11 mellette, ellene, elfogadtuk. Kont 12 mellette, e, elfogadtuk. Kont 13 mellette, ellene, elutasítottuk. Kont 16 mellette, meg mindig mellette ellene elutasítottuk. 213 mellette ellene ellenőrizzük. A 213-asról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 219 mellette, ellene, elutasítottuk. 218 mellette, ellene, elfogadtuk. 214 mellette, húsz mellette, 220-as mellett ki van ellene, elutasítottuk. 221 mellette, elfogadtuk. 222 mellette, elfogadtuk. Egyes módosító. Musimy jeszcze przegłosować poprawkę 200. Tehát vissza kell, hogy menjünk a 214-esre. Elnézést kérek mindenkitől, mondja az elnök. Ki van mellette? 214. A 216-osról kell szavaznunk. A 211-est elfogadtunk, ezért a másik oka fogyottá vált, ezért a 216-osról kell szavaznunk. Szóval Ma Igen, köszönöm szépen ezt a megjegyzést. Igaza van. A 216-osról szavazunk mellette, ellene elfogadtuk.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 Kto jest przeciw 220? 220-as ellen, ki van, elutasítottuk. Why we don't want to vote to 217? Miért nem szavazunk a 217-esről? kérdezi egy képviselő. A 219-est elutasítottuk, tehát akkor lenne fogyott a 217-es, de a 219-est elutasítottuk, nem elfogadtuk, tehát szavaznunk kellene róla. A titkárság megerősíti, hogy a 217-esről is szavazunk kell mellette? Ellene? Elfogadtuk. Most következik az egyes módosító mellette. Ellene. Elutasítottuk. A kettes módosító Buda úré mellette. Ellene. Elfogadtuk. Kont A mellette elfogadtuk. Hármas okafogyott. A négyes kiesik, az ötös ki van mellette. Köszönöm ellene, elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. lezártam a szavazást, és elfogadtuk a hetes módosító következik mellette. Ellene elfogadtuk. Kont B mellette el, köszönöm, elfogadtuk. Tízes mellette ellene. Ezt ellenőrizzük. A tízes módosítóról megnyitottam a szavazást. Lezárom. Huszonnégy 19 arányban elfogadtuk. 11 mellette. Ellene. Elutasítottuk. 12 mellette ellene elutasítottuk. Kont C és D ki van mellette, ellene, köszönöm, elutasítottuk. Azt gondolom én, de ha akarják, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor a 14-es következik. Mellette ellene elfogadtuk. 15-ös. Nem, erről nem szavazunk. Kont E. Mellette ellene elutasítottuk. 16-os jön mellette, ellene elutasítva. Kont 3 mellette, ellene ellenőrizzük. A kont 3-ról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Megnyitom az elektronikus szavazást. Minden kompromisszumról elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk, és a 19-es következik mellette. Elfogadtuk. 21 mellette ellene ellenőrizzük a 21-est. Megnyitom. Zamika Buszovani. Lezárom. Odrzucona. Popraw... Elutasítva. 22. Mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 23 mellette. Köszönöm, elfogadtuk. Hármas kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. És a 30-as következik, De Castro mellette. Elfogadtuk. 31 mellette. Elfogadtuk. 32 mellette. Elfogadtuk.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 elutasítva. 37-es mellette, ellene, elutasítva. 38 mellette, ellene, elutasítva. 39 mellette, ellene, elutasítva. 40 mellette, elfogadtuk. 41. Poprawka ustna jest? Okej, okay, poprawka... Szóbeli módosítóról van szó. Tarabella úrtól ki van mellette, köszönöm. Ellene? Elfogadtuk. 44 mellette? Ellene? Elutasítva. 42 mellette? Ellene? Elutasítva. 43 mellette? Elnézést, az oka fogyottá vált. Úgyhogy a 45-ösről szavazunk mellette. Elfogadtuk. 46 mellette. Elfogadtuk. 47 mellette. Elfogadtuk. 48 mellette. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Megnyitom az elektronikus szavazást. Zamekam głosowanie. Lezárom. Köszönöm, elfogadtuk. 53 mellette, ellene elutasítottuk. 54 mellette, elfogadtuk. Ötös kompromisszum, megnyitom az elektronikus szavazást. Zamykam. Lezárom. 61-es mellette ellene elutasítva. 62 mellette elfogadtuk. 64 mellette elfogadtuk. 63 mellette elnézést az okafogyót, 65, 67, tehát ha 67-es következik mellette, ellene köszönöm, 68, ellene elutasítva, 70-es mellette, elfogadtuk. 69 mellette, ellene 71, mellette ellene elutasítottuk, a 69-est elfogadtuk, 72 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. A 72-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 73 mellette. Köszönöm. Elfogadtuk. 74 mellette. Ezt is elfogadtuk. 75 mellette. Ellene. Elutasítva. 76 mellette elfogadtuk. És most az így módosított szövegtervezetről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Gratulujemy pan. 37 igen, nulla nem, és hat tartózkodás. Gratulálunk az előadónak. Az előadónak megadom a szót. Elnök úr, csak nagyon röviden szerettem volna jelezni, hogy az eredmény alapján azt hiszem érdemes köszönetet mondanom mindazoknak, akik lehetővé tették a módosítók előterjesztését és a kompromisszumokat a kollégáknak, a néppárt titkárságának, Vieira kollégának, az árnyékjelentéstevőknek is őszintén szeretném megköszönni az együttműködésüket, mert nagyon békítő és konstruktív volt az álláspontjuk, és azt hiszem, hogy ma a termelői szervezetek számára is ez egy nagyon fontos jelzés az Európai Parlament részéről. Számos szervezet, termelői szervezet számára ez az Európai Unióban nagyon fontos lesz. Köszönöm. Bardzo dziękujemy i gratulujemy panu posłowi sprawozdawcy. Köszönöm szépen. Gratulálunk a jelentéstevőnek, és mindenki másnak, aki hozzájárult a jelentés megszövegezéséhez. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania na... Most pedig lépjünk tovább. Egy állásfoglalásról fogunk szavazni ez pedig a delegált aktusokkal kapcsolatos az alkohol témájában. Az eljárási szabályzat 105-ös cikke értelmében a 376 per 2008-as rendeletet módosította a bizottság, ez pedig az etil alkohol mezőgazdaság eredetű etil, etil alkoholtermékek importjára vonatkozó engedélyezésről szól. Ez visszavonja a 2336 per 2003-as rendeletet, és részletes szabályokat vezet be. A 670 per 2003-as tanácsi rendelet alkalmazására, illetve konkrét intézkedéseket vezet be a mezőgazdasági, mezőgazdasági eredetű etilalkohol termékek kereskedelmével kapcsolatban. És külön fogunk szavazni a preambulum bekezdésekről, Először is az A mellette, ellene, elutasítottuk. B mellette, ellene, elutasítottuk. C mellette, ellene, elutasítottuk. D és az E és az F, ezekről blokkban fogunk szavazni. Tehát DEF mellette elfogadtuk. Ebben az esetben lépjünk tovább. Az állásfoglalási indítványról szavazunk. amely ellenzi a delegált aktust. Név szavazás következik, tehát a delegált aktus visszautasítására vonatkozó állásfoglalásról megnyitom a szavazást. Dziękuję, zamykam głosowanie. Köszönöm, lezárom a szavazást. Elfogadtuk tehát elutasítottuk a delegált aktust. Przechodzimy do głosowania. Most pedig lépjünk tovább a következő szavazásra. Ez pedig az, hogy az április 27-i módosítás értelmében A bizottság EU felhatalmazáson alapuló rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szól 1305-2013-as Európai Parlament és Tanácsi Rendelet első mellékletének módosításáról. A bizottság kérte ezt, hogy minél gyorsabban jóvá hagyhassa a vidékfejlesztési programokat. Tehát elvileg nincsen ellenvetésünk, tehát támogatjuk ennek a jóváhatását, hagyását. Erről fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom. Przyjęte. Elfogadtuk. Elfogadtuk ezt a jelentést is. Köszönöm szépen. Egy szavazást elhalasztottunk a jelentéstevő kérésére, ez pedig bizonyos atmoszférikus szennyezőanyagok kibocsátásával kapcsolatos jelentés. A jelentéstevő kér szót, erre a hétemen úr öné a szó, nem? Uh, Szeretném tájékoztatni önöket, hogy még mindig folynak a tárgyalások az árnyék jelentéstevőkkel, és még egy kis időre van szükség a jó kompromisszum kialakításához. Fontosnak tartom, hogy erős legyen az álláspontja az Agri Szakbizottságnak, ezért még több időre lenne szükségünk. Köszönöm. E, Köszönöm szépen. Üdvözlöm Linz urat, aki vendége a szakbizottsági ülésünknek. Most éppen egy szavazást láthatott, nem pedig egy eszmecserét. Lehet, hogy ez nem volt annyira érdekes az ön számára, mégis melegen üdvözöljük itt az Európai Parlamentben. Örülünk, hogy eljött hozzánk. Térjünk át a 14-es napi rendi pontra a fókatermékek kereskedelme és János Wojciechowski úr a jelentéstevő, az IMKO, az Illetékes Bizottság egy véleményről van szó. Azt hiszem, hogy nem kell semmilyen bevezetőt tartanom, át is adom a szót a jelentést tevőnek, hiszen ő ezt jobban meg tudja tenni. Ő azonban nincs itt, és Kuzsmilk úr fogja helyettesíteni. Köszönöm szépen, először is elnézést kérek e, Wojciechowski úr nevében, és hogyha megengedi elnök úr, akkor szeretnék a fokatermékek kereskedelméről egy-két szót szólni. Az állatvédelmi szervezetek, illetve a közvélemény is régóta követeli már ezt az intézkedést, hiszen elfogadhatatlan számukra ezen állatok brutális megölése és kereskedelmi célból való legyilkolása. Ezek az állatok intelligens államok, állatok, tehát védeni kell őket, védeni kell őket a, a brutalitástól és a szenvedéstől. A fokatermékek nek nincsen kereskedelmi értéke az Európai Unióban, és a fogyasztók bizony nem szorulnak rá ezekre a termékekre. Meg kell értenünk, hogy bizonyos ős lakos sok számára a fóka vadászat a egzisztenciájuk létéhez tartozik, ezért ezen közösségek számára kellene csak korlátozni a fókavadászatot, és természetesen a humanitárius szabványokat, előírásokat figyelembe kell venni, be kell tartani. További nem jogalkotási eszközzel lehetne a bizottságnak az ilyen fokatermékek piacra dobását, forgalmazását szabályozni. Természetesen további kiegészítő ellenőrzésekre is szükség lenne, abban az esetben, hogyha az importőröknek bizonyítaniuk kell, hogy az előbb említett közösségek vadászatából származnak ezek a termékek. A követelmények bevezetésével a rendeletet föntartja a jelentéstevő, és a morális érveket figyelembe veszi. A jelentéstevő ezen kívül úgy érzi, hogy Európai Uniós szinten a fokatermékek harmadik országokból való importját átmenetileg be lehetne tiltani, hiszen ezek az országok sok esetben megsértik az állatjóléti előírásokat, kínzást és szenvedést okoznak. Köszönöm szépen, ennyit a jelentéstevőtől. Elnök, köszönöm szépen. Rodó úr kért szót, meg is adom neki. Ja, tak. Uh, tak for indlægget fra øh, ordføreren. Köszönöm szépen ezt a prezentációt. Nem vagyok biztos benne, hogy a jelentéstevő valóban ragaszkodott a 2009-ben elfogadott jogszabályhoz, ugye a jelenlegi bizottsági javaslathoz. Ez pedig nagyon is meghatározza a vadász közösségek sorsát. Hiszen ezek a hagyományok egy több nagyon, nagyon messzire tekintenek vissza, szinte egy ezer éves hagyományról van szó, fókatermékeket, fókakat vadásznak, illetve fogyasztanak. A fóka szoros összefüggésben áll az inuitok közösségének szokásaival, hagyományaival, a kisebbségi csoportokat védeni kell, és az Európai Uniós 2009-es rendelet a fogatermékek betiltásáról óriási következményekkel járt az inuiták számára. Az inuitok számára. Ezen túl azt látjuk, hogy egyharmaddal csökkent a vadászok száma, Grönlandon, hiszen a bevételük is mintegy egyharmaddal visszaesett. Ez pedig azt jelenti, hogy 50%-kal csökkent a fóka termékek kereskedelme az inuitok számára. Korábban háromszor annyi fókát vadáztak le az inuitok, mint ma, és még így is fenntartható a fókavadászat. Még a Greenpeace is azt állítja, hogy fenntartható a fókavadászat, és a WWF titkársága és úgy fogalmazott, hogy a fóka egy olyan állat, amely megmosolyogtatja az embereket, egyedülálló élőhelye van, és nagyon is sérülékeny állat. Ez pedig azt jelenti, hogy erős érzelmeket keltenek ezek az állatok. A jelentés következtetése az, hogy a fókavadászat fenntartható. Aztán jön az Európai Bizottság, és az eddigi kutatásokat, a történelmet, és mindent félre söpör. Dánként nagyon jól tudom, hogy Dan Jensen miniszter, aki egyébként az Európai Parlamentnek volt korábban tagja, megtámadta ezt a vadász közösséget, Dánként, európaiként, liberálisként nagyon ellenzem a 2009-es fókavadászati tiltást és sajnos azt látjuk, hogy most a zsákutcába kerültünk a szabályozást illetően, amiből nem tudunk kikecmeregni, és csak egy-két kivétel találunk a fókavadászat tiltása alól, és azt is jól látjuk, hogy ezt a 2009-es rendeletet nem fogják visszavonni. A bizottságnak reagálnia kell, hiszen nagyon fontos kivételeket eltöröltek, és olyan dolgokat vezettek be, amelyek stigmatizálják ezt a közösséget. Ezeket meg kell változtatni azért, hogy megfeleljenek a bevett szokásoknak és gyakorlatnak. Mindenki támogatja azt, hogy nagyobb mértékű információ áramlás történjen ebben a témában, tehát a fókavadászat témájában ellenzem azt, hogy ne töröljük el a felülvizsgálati záradékot, illetve a kivételeket. Kafkai döntésekre láttunk példát. A fóka bébik megölése illegális, ezt mindig is tiltottuk, de itt nem erről van szó Szerintem itt az értelemnek, a rációnak kellene győzedelmeskednie az érzelmek fölött. Látjuk, hogy ezek a közösségek régóta fennmaradtak, ezek a vadászok nem válthatnak munkát, hirtelen nem lehetnek szélmalom tulajdonosok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Házekamp asszony. voorzitter. Eh, laat ik eerst bedanken met het... Eh, Köszönöm szépen. Először is Szeretnék az előadónak, Wojciechowski úrnak köszönetet mondani. Nagyon egyértelmű jelentést eh, készített. Az állatvédők pártja, amelynek képviseletében itt vagyok, nem szeretné, hogy Európában a fóka termékekkel kereskedjünk. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentben a többség eh, ezt az álláspontot képviselő, de természetesen fel kell lépnünk a rövid távú kereskedelmi perspektívákkal és a WTO érdekeivel szemben is. Jelenleg eh, a fókatermékekre vonatkozóan tilalom van hatályban, import tilalom, de van egy-két kivétel. Egyrészt az őshonos közösségekre vonatkozóan van egy kivétel, amelyet több aspektus indokol. Az őshonos közösségek nem csak velünk kötöttek megállapodásokat, hanem az Európai Unión kívül is szeretnének kereskedni. Ez pedig egész nagy méreteket ölthet, jelentősebb méreteket ölthet, mint ahogyan azt mi elképzeljük. Európában bevezettük állatvédelmi megfontolásokból az import tilalmat, ugyanakkor az őshonos közösségek nyilván tisztában vannak az egyébként WTO által elismert állatjóléti szabályokat, ugyanakkor nem tudják betartani ezeket. És a tengeri források, a tengeri erőforrásokkal kapcsolatos kitétel nem megfelelő. Miért kellene olyan termékeket a piacra dobni, amelyek leölt állatokból származnak? és ezáltal nyereségre szert tenni, valamint ezen termékeket exportálni. Tudjuk, hogy amikor pénzről van szó, akkor tulajdonképpen az értékekről hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Én a rendelet ötös cikkét törölném, de aztán ott van ugye az október 15-i határidő is. És természetesen nehéz a jogszabályt átírni, átalakítani annak érdekében, hogy elkerüljük az ilyen termékek piacon való értékesítését. De tudjuk, hogy október 5-éig egyértelmű kell legyen ez a tilalom. Éppen ezért készek vagyunk arra, hogy végrehajtsuk a szükséges technikai kiigazításokat, annak érdekében, hogy az európai értékek mindenhol érvényesüljenek. és ennek eredményeképpen fúka termékek sehol sem jelenjenek meg az európai piacokon. Köszönöm. Köszönöm, Ribeiro képviselő. Árnyék jelentéstevő vagyok a néppárt részéről. Én szeretnék néhány felvetést megfogalmazni, ami az álláspontot a 2-es, 3-as, 5-ös módosítókat illeti, a fóka termékek importját abban az esetben akarjuk megtiltani, amik, amennyiben ezek sértik a 2009-es irányelvet. Tehát nem egy egész országot kell büntetnünk, hanem azokat, akik megsértik a jogszabályokat. Két kételjem van a hármas cikkettes pontjával kapcsolatban, ugyanis ez az alkalmi importra tesz említést, és említi az utazókat, valamint a családokat. Nem tudom, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy a kereskedelmi célok, a kereskedelmi haszon, ezt megkerüljük. Ami pedig az őshonos közösségek érdekeit illeti, Fontos, hogy meghatározzuk azt, hogy mit értünk egészen pontosan az őshonos közösségek megélhetése alatt, hogy különbséget tudjunk tenni a kereskedelmi célú a kereskedelmi célú import, valamint az őshonos, köz, őshonos közösségek túlélése között. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen, én is szeretnék néhány általános megjegyzést tenni még a fókatermékek kereskedelmével kapcsolatosan. Egyfelől örvendünk annak, hogy a VTO határozata megerősíti az importtilalmat, és megerősít bennünket abban a tekintetben is, hogy eredetileg meghatározott célokhoz, az állat jóléthez, az állatok védelméhez igazítsuk ezt. A törlés most egy nagyon fontos lépés, valamint az állatvédelmi kritériumok kivétele, az IC kivétel is örvendetes, és az így importált termékek fontos, hogy nem vadászatból származnak, hanem a megélhetés biztosítása véget került sor ezen állatok elejtésére. Konstruktívnak tartjuk az Európai Bizottság javaslatát, és a megélhetési cél definícióját, valamint a nem kereskedelmi célú vadászatra vonatkozóan egy módosítót illesztettünk ide. Ez alapján akarjuk biztosítani, hogy az IC mentesség eleget tesz a célnak, nevezetesen az őshonos közösségek megélhetésének, illetve az őshonos közösségek fenntartásának a célját szolgálja, és ne lehessen visszaélni vele a fókavadászat céljából. Ez számunkra rendkívül fontos. Köszönöm.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 mit értünk hagyományos vadászati módszer alatt, még mielőtt tilalmat léptetünk hatályba. Ennek a fogalomnak különböző értelmezései vannak. Ugyanígy azt is meg kell fontolnunk, hogy mi a helyzet az időponttal, amikor a különböző mentességek törlésére sor kerül, tehát az őshonos közösségeknek kellő időt kell biztosítanunk a határidő előtt az alkalmazkodáshoz. Szeretnék egy példát említeni. Litvánia védi a szürke fóka állományt, és, külön, és számos bébi fókát helyez vissza a tengerbe. Ezen kívül sérült fókákat is találtunk a tengerpartokon. Azt szeretném tudni, hogy más országok esetében is ez előfordul-e, találnak-e sérült fókákat, és ez a vadászatnak tulajdonítható, vagy esetleg más okokkal magyarázható ugyanis egy heves vita folyik azon 20 százaléknyi fóka állomány körül, amely még a tengerekben él. A tengeri erőforrásokat mindenképpen védenünk kell. Köszönöm szépen, Kalembach asszony. Köszönöm. Már a mai vita kapcsán is látható, hogy a fóka termékekkel való kereskedelem igazából arról szól, hogy hogyan kerül sor a fókák vadászatára. Ez felkorbácsolja az érzelmeket, heves vitákat vált ki. Szeretnék az előadónak, Bolcsakovszki úrnak köszönetet mondani azért a jelentésért, még akkor is, hogyha ma személyesen nem tudott eljönni. És két módosító indítványt szeretnék még bejelenteni a frakciónk részéről. Egyfelől a jelentését nagyon jónak tartjuk, kivéve azt, hogy azt kéri, ha egy harmadik ország az Európai Unióba importál, az Európai Bizottság megtilthatja ezt 12 hónapon keresztül. Szeretnénk egy nemzeti embargó helyett egy specifikus embargót. Továbbá az egyes cikk esetében fontos, hogy felmérjük a helyzetet, és éppen ezért a nyilvánosságot is tájékoztatnunk kell. A tagállamokban az illetékes hatóságokat, a vámügyi hatóságokat is tájékoztatnunk kell. Úgy gondolom, hogy a bizottság részéről egy nagyon jó javaslatot kaptunk, még akkor is, hogyha ez késve érkezett nagyon nagy a nyomás most, kevés az időnk, holott ez elkerülhető lett volna. Az Európai Bizottság nagyon jól tudta, hogy 2015. októberéig kell ezt a helyzetet tisztázni. Én úgy gondolom, hogy úgy lenne hasznos, hogyha csak a WTO által bírált területeket módosítanánk, és nem nyitnánk meg az egész csomagot. Ezért fontosnak tartom, hogy a következő napokban a vitát úgy irányítsuk, hogy VTO-konform szabályozásaink legyenek, és ne nyissuk meg a vitát az egész csomagról. Köszönöm. Paliśmy zgłoszenia pani, panów posłów. Czy przedstawiciel... Nos, a hozzászólók listájának a végéhez értünk, és nem tudom, hogy a bizottság kívánne hozzászólni az elhangzottakhoz. Dobrze. Sziszla igazgató, ugye? Parancsoljon. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, és megköszönöm az előadónak is a jelentést. Szeretném felhasználni ezt a lehetőséget, hogy néhány szót szóljak a javaslatról. Szerintem nagyon is konkrét javaslat ez, amit a tanács és a parlament kapott meg. A WTO határozatokkal foglalkozunk az EU értékesítési rendszerére vonatkozóan. Előfordul, hogy néha módosítani kell egy-két jogszabályt a WTO határozatok eredményeképpen. És akkor javaslatot teszünk gyakorlatilag sebészileg nagyon-nagyon precízen csak azt módosítjuk a jogszabályainkban, ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a WTO határozatoknak megfeleljünk. Tehát a szükségesnél nem lépünk tovább a jogszabály módosításban. Csak annyit teszünk, hogy elérjük, hogy újra megfeleljünk a WTO határozatoknak, mármint a mi jogszabályaink újra megfeleljenek ezeknek. Elég hosszú egyébként a rendelkezésünkre álló időszak a VTO szempontjából, de hát nekünk persze, hogyha végig gondoljuk, hogy az egész együgy döntési eljárást le kell folytatni, akkor rövid ez az időszak. Október 18-áig kell újra megfelelnünk valamennyi előírásnak. Hát a fokavadászat és ennek betiltása már elég régre tekint vissza, és sokan emlegették a 2009-ben bevezetett tilalmat, fokatermékek kereskedemére vonatkozó tilalmat, ezt ugye Kanada többek között megtámadta a WTO-n belül, de az állampolgárok morális agályai illetve az állatjóléti okokra hivatkozva élt az EU. Viszont két problémája volt a vto nak ugyanis volt itt két kivétel. Egyrészt az inuit lakosságra vonatkozó kivétel, ez volt ugye az egyik, és a másik a norvég, illetve az ő közöttük, az inuit vadászat közötti különbség, az olyan, hogy nem fogadták el az MRM kifogást, az MRM különbséget, azt arra az álláspontra helyezkedtek, hogy ez nagyon gyenge, tehát amit mi tehetünk az az, hogy gyakorlatilag kivesszük a, ezeket a kivételeket, a teljes kivételeket a jogszabályból, tehát a tengeri erőforrásokkal kapcsolatos kivételt is, és az őslakosokkal kapcsolatos kivételt is, és így oldjuk meg a problémát. Említették, hogy, egy, hogy így vagy úgy ezeket a kivételeket fenn kellene tartani. Hát én biztosíthatom önöket arról, hogy mi minden lehetséges utat, módot megvizsgáltunk, és arra jutottunk, hogy jogilag elfogadható módon sajnos nem működik ez a VTO véleménye az őslakosokkal kapcsolatos kivételről más volt, tehát azt elfogadták, hogy az őslakosok általi vadászat az más, mint a kereskedelmi célú vadászat, hiszen itt az őslakosok gazdasági és társadalmi érdekeit védjük. Erre utalt is ugye egy-két képviselő itt az elmúlt percekben. A VTO erre viszont azt mondta, hogy ez így elfogadható, viszont az őslakosokkal kapcsolatos kivétel formája nem elfogadható. Hiányosnak találták a jogszabályt a tekintetben, hogy nem volt világos a hivatkozás az állatjóléti szempontokra. És az is elhangzott, hogy valós kockázata van annak, hogy ezeket a, ezzel a kivétellel visszaéljenek. Tehát összefoglalva a WTO határozatok hagytak nekünk egy kis mozgásteret, hogy megtarthassuk az őslakosokkal kapcsolatos kivételt, ezt mi valóban győzelemnek tekintjük, nagyon keményen kellett érte küzdenünk, és most, hogy ezt sikerült elérni, akkor szeretnénk is használni ezt a mozgásteret, és ezért azt javasoljuk, hogy az őslakosokkal kapcsolatos kivételt tartsuk fenn, úgy, hogy ez az összes inuit közösség által használható legyen. Tehát csak a WTO-ban megfogalmazott aggályokra reagálunk, viszont tartsuk észben, hogy ugye az volt a célja ennek a kivételnek, hogy a, ezek az őslakos közösségek előnyére váljon, és hogy az, az megélhetésüknek kerüljön veszélybe, a hagyományaikat folytathassák. Tehát ez gyakorlatilag annak a módja tehát, hogy egy észszerű kivétel továbbra is életben lehessen az inuitős lakos közösségre vonatkozóan. Eddig ez rájuk vonatkozott, és továbbra is szeretnék élvezni ezt a lehetőséget. A bizottságnak is ez a szándéka, hogy ezt biztosítja. A másik kivétel pedig megszűnik. Ennyit mondanék. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Kuzsmir úr következik, aki az előadó nevében kíván szólni egy-két szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Hát először is szeretném megköszönni a képviselőknek, illetve a bizottságnak ezeket a kedves szavakat, amelyeket az előadóhoz, Wojciechowski úrhoz intéztek. Hát nyilvánvaló okokból most nem kívánom összefoglalni a vitát, az eszmecserét, de az biztos, hogy valamennyi elhangzott megjegyzést én továbbítani fogom Wojciechowski úrnak. Rendben, köszönöm. Ne felejtjék el azt sem, hogy a módosítók benyújtásának határideje május 7-e déli 12 óra. Ezt a napirendi pontot ezzel lezártuk, és emlékeztetek mindenkit arra, hogy vagy e-mailen, vagy pedig ma e, papír formájában mindenki kapott egy jelentést, amelyben a koordinátori ülésről szóló információk szerepelnek. Itt egy lista arról, hogy mit beszélítatott meg a koordinátorok ülése. A tolmácsok is szeretnének ebből a dokumentumból, amennyire, amennyiben ez lehetséges. E, w takim razie e, zbliżamy się do końca. Ha jól értem, akkor senkinek nincs ezzel kapcsolatban kifogása. Amennyiben ez így van, akkor az ülésünk végére értünk. Egy kicsit korábban befejeztük, ma délután másfél órával hamarabb befejeztük a munkánkat, nagyon hatékonyan dolgozott mindenki, megköszönöm ezt, és nagyon kellemes estét kívánok. A következő ülésünk majd május 26-án, május végén lesz, eljön hozzánk Hogan biztos úr, úgyhogy kérném a kollégákat, hogy amennyiben kérdésük vagy megjegyzésük van, akkor készüljenek fel. Ez a látogatás a strukturális párbeszéd része lesz. A kérdéseket először a biztoshoz juttassák el, hogy felkészülten jöhessen el hozzánk a szakbizottságba, és a lehető legrészletesebb, legalaposabb válaszokat adhassa ezekre. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek, és lezárom az ülést.